kiindulni. Ön több alkalommal megerősített eh, ezt eh, több helyen a parlament személy eh, szerepével kapcsolatban. Ön a parlamentet a demokrácia szívének nevezte. Itt nincsenek megfelelő rendszereink ahhoz, hogy működjenek a dolgok, de a dolgok akkor működnek, hogyha mindenki tiszteletben tartja a rendszert. Beszélt a nemek közötti egyensúlyról, beszélt arról, hogy mennyire fontos az, hogy végre a bizottság élére egy nő kerülhet. Néhány óra telt el azóta, ami tegnap este történt itt a parlamentben, egy másik nő, akire egyébként a legtöbb szavazatot adtak le, vagy majdnem a legtöbb szavazatot itt az Európai, az Európai Uniós választásokon, a lengyelországi volt miniszterasszonyról van szó, és nem kapott megfelelő szavazatot itt, és ez egy teljesen illogikus helyzet volt. Abban indulok ki, amit mondott. Amikor a szabályokról beszélünk, a szabályokat mindig tartsuk tiszteletben, mert egyébként csak képmutatók vagyunk a szabályokkal kapcsolatban. Nem lehet azt elképzelni, hogy támogatást kérünk, azt mondjuk, hogy személyet, hogy megfelelő szerepet adunk az Európai Parlamentnek, hogy alkalmazzuk a DONT rendszert, és aztán egy ilyen súlyos helyzet fordulhat elő. Az elmúlt órákban ön leveleket írt, ezt tudjuk, tudjuk, hogy a szavak elszállnak, viszont az írás megmarad nagy figyelme elolvastuk az, azt a levelet, amit a szocialistáknak és a, a Renew frakciónak írt. Ezért kérünk ma pontosításokat, pontosan, hogy a többi frakció is megtette. Például azzal kapcsolatban, amit Garcia Perez asszony mondott, illetve a ellentétben, amit ő mondott. Ő azt kérte, hogy tisztázza a állami mechanizmussal kapcsolatos részleteket. Mi is kérünk erre választ, de hát a teljesen ellentétes pozícióból. Mert hogyha az öt évvel ezelőtti módszerről van szó, amit Timmermans úr vezetett vagy talált ki, hát a mi elképzelésünk pontosan ellentétes, vagy ahhoz képest alternatív. Minden esetre a jogállamisági mechanizmus részleteit nem ismerjük. Fontos, hogy beszéljünk a klímaváltozásról is. Egyértelmű, hogy a klímaváltozással kapcsolatban vannak pozitív témák, amelyeket ön említett a Just Transition Fund, azért, hogy az egyes közösséget segítsük az változások tekintetében, a fenntartható befektetések bankja, hogy mobilizáljuk a magántőkét is. De a célokról van szó. egyre inkább emeljük az ambícióinkat, és soha nem mondjuk meg, hogy ezeket hogy fogjuk tudni megvalósítani mikor fogunk már olyan célt kitűzni, amit tényleg teljesíteni tudunk? És mindez egy kicsit ilyen káoszos. Ha jól értettem, most 50%-ról beszél, a múlt héten 55%-ról beszélt, azért nem egy minimális különbségről van szó, egy megvalósítandó cél tekintetében. Inkább szándéknyilatkozatnak tűnik az, amit ön mondott. Vannak olyan országok, ön is nagyon jól tudja, ahol a széntermelés az egyharmadot is eléri, vagy annál magasabb is. Szociális politikáról is beszélt, nagyon fontos témákat említett, ami frakciónk számára ezek mindig fontosak, de sokszor kritizáljuk. Nagy lelkesedéssel beszélünk a minimum, Európai Minimum Bérről, amely milyen fiatal számára biztosítja ezt a jövedelmet. De hát milyen forrása lesz ennek? Hogyan tudjuk befolyásolni az egyes tagállami szakpolitikát ebben a témában? Migráció. Ma eh, délelőtt egy eh, iskolai példát, pozitív példát mondott el, azt mondta, hogy egy menekült elérkezett, megérkezett Németországba, ön befogadta, és egy nagyon szép, érdekes történetet mesélt el ezzel kapcsolatban, de hát ez nem így van, mert a menekültökön kívül ott vannak a migránsok, ott vannak az illegális bevándorlók is, és vannak olyan helyzetek, ahol azért tisztázni kéne bizonyos dolgokat. Az elmúlt napokban itt a parlamentben a mi szempontunkban nagyon súlyos dolog történt egy olyan emé- személy, aki vádalattá azért, mert a nem tartotta be a nemzeti jogszabályokat, és kockáztatta azt, hogy meghalljanak a rendfenntartó erőknek az alkalmazottai. Ugyanakkor a Libe szakbizottságban egy vitát szerveztek, és arról beszéltek, hogy egy meghallgatásra meghívják ezt a szemét egyszerű kérdésekről van szó, és ezekre egyszerű, egyértelmű választ kérek öntől, hiszen ezekkel a válaszokkal ö, tudja majd elősegíteni, hogy végig gondoljuk az ö, mai vitát követő frakcióülésünkön, hogy támogatjuk-e az ön jelöltségét. Köszönöm, van elnök úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. Sokat hallhattunk az európai polgárokról, sokan emlegették őket. Az elmúlt napokban több száz vagy akár több ezer e-mailt is kaptam. Sok más kollégák, kollégához hasonlóan az ön jelöltségéről szóltak ezek az e-mailek. Szeretném megragadni a lehetőséget és hangot adni az európai polgárok akaratának vagy véleményének, és felolvasom az egyik ilyen levelet. Választóként azt, azt várom el, hogy az egyik csúcsjelölt legyen az Európai Bizottság elnöke, az a hölgy, akinek az e-mailjét idézem, a, ezzel folytatja. Egy védelmi miniszter EB elnöki való kinevezése véleményem szerint nagyon rossz üzenetet hordozna, mert azt jelenteni, hogy az Európai Unió a militarizálódás és az elszigetelődés irányába halad. Azt hiszem, tartalmilag még hozzá lehetne fűzni valamit ehhez a bírálathoz, és Hivatkoznék arra a találkozóra, amelyet a múlt héten tartottunk, eljött a baloldali frakcióba, és ott elmondta, mit gondol Európa jövőjéről. Itt világosá vált, hogy egészen máshogy gondolkodik Európa jövőjéről, mint mi. Mi vagyunk az egyetlen frakció itt a parlamentben, amely teljesen egyértelműen elutasítja a megszorító politika folytatását. Hogyha valaki önhöz hasonlóan Európa jövőjéről beszél, akkor végre fel kell hagynia ezzel a hamis neoliberális ideológiával. A megszorítások politikája, kedves kollégák, nem vezetett ahhoz, hogy az államháztartások stabilizálódtak volna, épp ellenkezőleg. Azt eredményezte, hogy nem ruháztak be, nem fektette be oktatásba, az egészségügybe, és gyakorlatilag nem voltak eszközök arra, hogy határozottan fellépjünk az éghajlatváltozás ellen. Ezt a politikát elsősorban az Európai Unió polgárai szenvedték el. Von der Leyen asszony. Aki harcolni akar a klímavészhelyzet ellen, annak most kell cselekednie, aki pedig a gazdasági ö, ö, gazdaságot akarja megfelelően alakítani, annak most kell beruháznia. Aki pedig a szociális biztonságot is szavatolni szeretné az EU-ban, annak végre véget kell vetnie ennek a hamis megszorító politikának. 100 13 millió polgár él az Európai Unióban szegénységben. Ezek az Európai Bizottság hivatalos adatai. Az EB poszt, elnöki posztjának várományosától ezért többet várok, mint szép szavakat. Azt várom el, hogy azt mondja, igen, megértettük, hogy egy szociális offenzívára van szükség az EU számára. Az én célom az, hogy öt év múlva egyetlen európai polgár sem éljen egzisztenciális válsághelyzetben, kortól, nemtől függetlenül. Ehhez pedig meg kell teremteni nyilvánvalóan a pénzügyi előfeltételeket is, de az adópolitika területén sajnos nagyon keveset mondott. Én azt gondolom, hogy kesztyűs kézzel nem lehet adóigazságosságot teremteni. Az EB elnöki poszt várományosától azt várom, hogy határozottan, bátran szálljon szembe a, vállalato, a nagyvállalatokkal is, és mondja azt, hogy véget akarok vetni az adódömpingnek, meg akarom szüntetni az EU-ban létező adóparadicsomokat is, és végre igazságos adózást garantálok a nagy vállalatokkal szemben is, és megteremtem az adóügyi igazságosságot. Most további több milliárd eurót akarunk fordítani az Európai Unió védekezési kapacitásaiba, ezt ön elmondta, ezt a pénzt fordíthatnánk például oktatásra, egészségügyre, szociális biztonságra, valamint nyugdíjakra is. Ehelyett modern fegyverrendszerekre költjük. Van, aki ma már arról álmodozik, hogy legyen egy űrhadseregünk, hát ez inkább rémálom, mint álom, véleményem szerint. Teljesen mindegy számomra egyébként, hogy európai hadseregről, vagy az európaiak hadseregéről beszélünk, teljesen mindegy, mert az Európai Unió hadsereg, haderejének növeléséről van szó mindenképpen, és mi az Európai Parlament baloldali frakciója ezt határozottan elutasítjuk. Egy EU stratégiára van szükség a diplomatikus konfliktus megoldásra, és az első lépés az lenne, hogy egy nemzetközi leszerelési konferenciát hívunk egybe. És még egy utolsó pontot engedjenek meg, az Európai Unió külső határai jelen pillanatban a világ leghalálosabb határai, én úgy gondolom, ez világosan mutatja, hogy az európai politika elbukott. Az, hogy nap mint nap embereknek kell meghalniuk a földközi tengerben, míg azok, akik az egyetemes emberi jogok mellett kiállnak, egyes tagállamokban őket kriminalizálják, ez elfogadhatatlan. Mi, a baloldali frakció, nagyon komolyan odafigyelünk majd arra, hogy ön milyen politikát próbál megvalósítani. Azt hiszem, az azonban világosá vált, hogy az Európai Unió jövőjét egy szociális, klíma, klíma szempontjából igazságos, békés Európa víziója kevéssé összeegyeztethető az ön elképzeléseivel, ezért ma sajnos nem fogunk önre szavazni. Köszönöm szépen, Farás képviselő, mint független képviselő. Másfél perce van. Itt hátulról beszélek, mert legutóbb, amikor itt voltam, már elmondtam, a Brexit párt előre kerül a választások során, és igen komolyan masszív nyereségekre teszert, szert, és visszatértem egy helyre, ahol egy megaláztak az Európai Tanács éppen megmutatta egészen tegnapig, hogy impotens ez az egész közeg itt, ahol vagyunk. Amit láttunk, hogy von der Leyen asszony kísérlete, hogy az Európai Unió minden egyes aspektusát az életünknek ellenőrizni akarja. Egy központosított, nem demokratikus, felfrissített kommunizmust kíván kialakítani, egy, amely háttérbe szorítja a nemzetállamok parlamentjeit, mindent ellenőrizni akar. Tehát a nemzetállamok, nemzetállamok parlamentjei egyszerűen semmiféle relevanciára nem tesznek szert. Én a saját szempontjaimban elmondhatom, hogy igenis örülök ennek valójában, mert már megtettük a Brexitet, ez még népszerűbbé teszi a Brexitet az Egyesült Királyságban. Szerencsére elhagyjuk az Európai Uniót, de arra látjuk, fanatikus emberrel állunk szemben, egy európai hadsereget akar kialakítani, de nem marad egyedül. Hogyha ezt kialakítják, akkor a NATO-nak semmiféle jelentősége nem lesz többé az e- Európában. Emmanuel Macron elmúlt vasárnap a Bastion egy nyitott autóban állt, és mögötte az európai védelmi erőkkel és mind az egész világ úgy nézhetett rá, mint Napolon egy újra frissített változatára. Ne kételkedjünk. Öt év után, ha ezek az emberek hatalmon maradnak, ők kiteljesítik az Európai Védelmi Uniót, és ezt támadásra is lehet használni egy ilyen uniót önök ezt nem fogják tudni ellenőrizni itt a házban. Szavazzák le ezt a jelöltet, álljanak ki a demokráciáért, álljanak ki a polgárok érdekében. Köszönjük, Faras képviselő úr. E adesso, uh... És most eh, meghallgatjuk eh, von der Leyen asszony válaszát. Választ ad a politikai frakciók elnökei kérdéseire. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Őszintén szólva, a legutóbbi felszólalót hallgatva, szeretném még egyszer megerősíteni, milyen fontosak nekünk a brit barátaink, milyen intenzíven szeretnénk együttműködni a jövőben is velük, de hát Farage úr, szerintem örömmel lemondunk az ilyen beszédekről, amilyet most éppen tartott. Und das, das ist das Schöne an diesem Europa. Hát ez a szép Európában. Európában olyan országok, léptek szövetségre, amelyeket senki sem kényszerített erre, amelyek tudják, hogy együtt erősebbek vagyunk, hogy együtt meg tudjuk védeni azokat az értékeket, amelyek fontosak számunkra, és amelyek egyesítenek bennünket. Amelyek tudják, hogy olyan nagy kihívásokkal, olyan nagy feladatokkal kell szembenéznünk, amelyeket egyedül senki nem tud megoldani. De amelyek az együttműködés révén egy egyedülálló európai soft power létrehozása révén megoldhatóak. Ez az egység erősé tesz bennünket, és lehetővé teszi a számunkra, hogy szembenézzünk a jövő kihívásaival. A gyermekeink számára, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy erőre és eltökéltségre lesz ehhez szükség. Az európai szociális piacgazdaság, ez Európa egyik jellemzője, fantasztikusan összekapcsolja az erős gazdaságot annak a tudásával, tudatával, hogy mindannyian kell, hogy dolgozzunk ezen a gazdaságon, ennek a gazdaságnak a működésén, és éppen ezért az emberek jólétéről is gondolkodni kell. Ez a szociális piacgazdaság. Ezért beszélünk azért arról a szociális pilléről, amelyet a tanács, az Európai Parlament és a bizottság együtt fogadott el. Ez azt jelenti, hogy erősebben kell támogatnunk ezeket a témákat, erősítenünk kell őket, ambiciózusan, célzottan kell dolgoznunk rajtuk, más megoldás nincs. Sosem leszünk tökéletesek, de a javulásra fordított erőfeszítés és az, hogy nekilássunk a szociális pillér egyes témáinak megerősítésén, ez kell, hogy legyen a legfőbb célunk. A fenntarthatóság témája is nagyon fontos, a fenntarthatósági célok mindannyiunk érdekét szolgálják, hiszen időközben mindannyian megértettük azt, hogy ketyeg az óra, kevés az időnk, és a bolygónknak segítségre van szüksége. A teremtés az az alap, amelyre az egész életünket felépítettük. Egy éghajlatbarát, fenntartható módon őrizhető csak meg. Éppen ezért a fenntarthatósági célok mindannyiunk érdekét szolgálják, ezért minden erőnket ezek megvalósítására kell fordítanunk. Ami a két lépésben való megközelítést illeti, a e két lépésnek egymással párhuzamosan kell megtörténnie. Igen, nagyon nagy változásokat kell eszközölnünk itt nálunk, az Európai Unióban, de azt is tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan a nagyhatalmak esetében is változásra van szükség. Európa itt vezető szerepet vállalhat, sőt Európának vezető szerepet kell vállalnia ennek a változásnak az érdekében. A Párizsi klímaegyezményben egyszer már sikerült egyedülálló módon összefogni a világ hatalmainak erőit. Folytassuk ezt a munkát, hiszen az egyik legsürgetőbb kérdésről van szó. A második nagy sürgető kérdés a digitalizáció kérdésköre. Itt is egyesítenünk kell erőinket. Szükség van azokra az erőkre, amelyek a digitalizációnak lendületet adnak, előbbre viszik a gazdaságunkat, lehetőségeket teremtenek, másrésztről azonban a szociális piacgazdaság szellemében szükség van etikus keretekre. Gondolok itt a mesterséges intelligenciára, a kibertérben való magatartásra. Ezeket a témákat nagyon körültekintően, nagyon nagy érzékenységgel és mértéktartással kell kezelni. A kiberbiztonság területén Európának erősödnie kell. Tudjuk, hogy ezen a téren nagyon sok olyan kihívás van, nagyon sok kockázat van, amelyekkel csak közösen tudunk szembenézni. Ezek olyan kockázatok, amelyek a gazdaságunkat és a társadalmunkat is érintik. Egyetlen egy tagállam sem tudja egyedül megoldani ezeket a feladatokat, csak is a közös fellépés biztosíthatja Európa számára a biztonságot, amelyet megérdemel. Az emberek a digitalizációban. Ez a legnemesebb feladat, amelyel a szociális piacgazdaságunknak szembe kell néznie. Aki dolgozik, annak védelemben is kell részes, részesülnie a munkájának és a munkavégzés miben létének megfelelően, Fontos, hogy ezeket az elveket most a digitalizált világban is érvényre tudjuk juttatni. Hogyan tudjuk a biztonság és a teljesítőképesség alapvető elveit érvényesíteni ebben az új világban? Ezek mind-mind olyan feladatok, amelyeket közösen szeretnénk megoldani. Ezért, hölgyeim és uraim, nagyon figyelmesen hallgattam önöket, Mojten úr, amikor önt hallgattam, majd, hogy nem megkönnyebbültem, hogy ön nem fog rám szavazni. Köszönöm. Valaki szót kér? Ügyrendi kérdésben? Szemszrot képviselő, tessék. Ja. Um, ich eh, möchte mich Nos, hivatkozhatnék eh, az első, első cikk hetedik pontjára, hogy közzé kell tenni a pénzügyi érdekeket, és felszólítani a, szeretném a parlamentet, hogy létezik uh, bármiféle összeegyeztethetetlenség. Lenne egy javaslatom, hogy ez hogyan alakulna, most így nézne ez ki. Köszönöm. De valójában nem ügyrendi kérdést említett. Folytatjuk, folytatjuk az ülést. Kászpari képviselő, tessék, öné a szó. Két perce van. Sehr geehrter igen, tisztelt elnök úr. Európai Néppártként és kereszténydemokratiként Manfred Weberrel mentünk csúcsjelöltként ebbe a kampányba, és azt szeretük volna, hogy ő legyen az Európai Bizottság elnöke. De miután az Európai Tanácsban választás a választás eredmény és egyes állam és kormányfők lábbal tiporták, és itt a parlamentben egyes frakciókból hiányzott a bátorság, mint öt évvel ezelőtt, hogy ténylegesen támogassák a legerősebb frakció jelöltjét. Éppen ezért a mai napon örülünk, hogy eljött ma ide közénk von der Leyen asszony, és 18 óráig minden terv fogunk követni annak érdekében, hogy megkapja a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy ön legyen az Európai Bizottság következő elnöke. Második pont, nehéz helyzetben vagyunk itt az Európai Unióban. Önnek óriási feladat csomagja van, amit az asztalra raktak. És hogyha nehéz feladatokkal, témákkal szembesültünk az elmúlt években, akkor itt a parlamentben a frakciókon átnyúlva, persze nem minden frakciót érintem, mindig vannak populisták és szélsőségesek, akik Európát nem továbbfejleszteni akarják, hanem rombolni, de azért általában készek voltunk arra, hogy a pro-európai frakciók keretében kompromisszumokat kössünk, és a kontinens továbbfejlesszük a polgárok érdekében. Éppen ezért azt kérem öntől, itt az Európai Parlament, ahol az Európai Parlament, ami több mint a, ahol a szavazáson a polgárok több mint fele részt vett, vegye igénybe a parlamentet annak érdekében, hogy az Európai Tanácssal szembe fel tudjuk lépni, és máshol területen előre vigyük, más területen is előre vigyük az Európai Uniót. Éppen ezért azt szeretném, hogy a jövőben ö, meg továbbra is közösen ö, legyünk az avantgárd. Majten úr, önhöz is szólnék, az a gyűlölet, amit itt elmondott, és az a vádaskodás, amit hallottunk von der Leyen asszonyokat, végighallgattuk. Éppen tegnap történt, hogy a saját választási körzetében nem kapta meg az első támogatást, hogy a saját országos vezetőségébe kerüljön. Ér, értjük, hogy ön frusztrál, de keressen más helyet, ahol a frusztrációját levezeti. Köszönöm, Gualtieri képviselő, kettő perce van. Köszönöm, elnök úr. von der Leyen asszony, az ön kinevezése, vagy az ön nevezése egy nehéz helyzeten alapul. Gyakorlatilag az Európai Tanács nem tudta megszerezni a kért többséget az egyik csúcsjelölt számára sem. A szabályok gondolnak erre a helyzetre, és ugyanakkor intézményi szinten ez egy sebet jelent, és ezt gyógyítani kell azért, hogy a valós európai demokrácia építése ne sérüljön. Ezért fontos, hogy a mi frakciónk és más frakciók is önnel egy tárgyalássorozatot indított, és konkrét vállalásokhoz kötjük a támogatásunkat. Ez egy jelentős újdonság, és ez megerősítheti a kapcsolatot az európai állampolgárok és Európa között. Komolyan kell, hogy vegye ezt mindenki, a tanács is. Egyébként a hitelességünk sérül. A levelet írt a frakciónkhoz, és az ön beszédében is pozitívan adott választ nagyon sok kérésünkre ambiciózusabb környezeti célok, fenntarthatósági alap, és ezt pontosítanám, hogy ez több közpénzt igényel, több közpénzből végrehajtott beruházást igényel. A rugalmasság, a növekedés támogatása érdekében, a munkanélküliségi rendszer átalakítása, minimális bér, a gyermekszegénység elleni fellépés, adózási kérdések, humanitárius folyosó, új megállapodás a migráció és a menekült kérdésben, aminek az alapja a szolidaritás, közösségi módszerek a legfontosabb területeken, a csúcsjelölti rendszer megerősítése. Nagyra értékeljük ezeket a vállalásait, és határozottan föl fogunk lépni azért, hogy ezek valóban teljesüljenek. A levelében és a vitában is úgy tűnik számomra, hogy egyértelmű, és ez pozitív, hogy a új bizottsági politikai partnerek Európa barát erők lesznek. Soha nem fogunk elfogadni ebben a témában kétértelműséget. Egyetemnek tűnik a számomra, és ez Európát szolgálja, hogy a nacionalista erők jelentéktelenek és jelentéktelenek lesznek. Fondeláján asszony, a mi frakciónk mindenképpen figyelmes és igényes partner lesz nekünk nem felelnek meg, nem elégségesek a szavak. Hogyha ezeket a szavakat a tények nem fogják követni, akkor többé nem tudja megkapni a támogatásunkat. Viszont, hogyha azok a vállalások, amelyeket mi kértünk öntől, ezeket megerősíti, konkretizálja, akkor számíthat a mi tisztességes, figyelmes, harcos támogatásunkra azért, hogy Európa jobb legyen, egységesebb legyen, igazságosabb legyen. Köszönöm. Szézsúrné képviselő, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt von der Leyen asszony. Egy percem van. A francia delegáció és a frakció szempontjából is azt kell, hogy mondjam, hogy széles támogatást kap ön, hiszen Európa barát, a nacionalistákhoz szólt különösen. Ebben a plenáris teremben néha többségnek tűnnek, de most az Európa barátok vannak többségben, és az összes sorban itt a plenáris teremben talál Európa barát képviselőket. Egy sor ö, olyan ö, ajánlást mondott el, amelyeket támogatunk, a klímabank, az szénadó, a minimumbér. Ezek olyan témák, amelyek fontosak sok frakció számára, olyan frakciók számára is, azon frakciók számára, amelyek itt az Európa barát frakciókat képviselik. A Párizsi megállapodás, a kereskedelmi megállapodás a kérdése, természetesen a bizottságnak ezeken a területeken teljesítenie kell. És egy nyílt üzenetre van itt szükség. Hogyha Európa barát a többség itt a plenáris teremben, akkor szükségünk van arra, hogy ezeket a projekteket, ezek az Európa barát képviselők valóban támogassák. A klíma kérdések nagyon sürgősek, igaza van, és pont itt a plenáris teremben döntünk ezekről a fontos európai témákról. Amit ön a beszédében mondott, ezek történelmi kérdések, és vannak olyan témák, amelyek itt első alkalommal hangzottak el, például a klímatémában ebben a teremben, és ehhez Európa barát többségre van szükség, önnek nagy a felelőssége, nagy a vállalása ezeken a területeken, Európa barát többséget fog itt kapni a plenáris teremben. Köszönöm szépen, Gigolt képviselő. Másfél perce van. Frau Ministerin von der Leyen. Von der Leyen miniszterasszony. Egy úgynevezett Green Dealről beszélt, egy zöld megegyezésről, ennek zöld a címe, de sajnos tartalmilag nem igazán nevezhető zöldnek. A mi világ két nagy ökológiai válsággal néz szembe, az egyik a klímaválság, a másik pedig a fajok kihalása. A klímaválságot illetően a parlament világosan kimondta, hogy 2030-ig el kell érnünk a mínusz 55 százalékos célt. Ön ma nem mondta egyértelműen, hogy ezt a célt követné. De ez az a mérce, amelyet az európai fiatalok, akik kivonulnak az utcára, joggal követelnek tőlünk, és ezt a mércét követeli tőlünk a tudomány is. Fontos, hogy világosan kimondja, hogy a az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig 55%-kal csökkenteni fogja. A második nagy válság a fajok kihalása. Élete jelentős részét Hannoverben töltötte, én ott számoltam annak idején a lepkéket és pillangókat, ezek száma súlyosan csökkent az elmúlt időszakban. Semmit nem szólt a biodiverzitás válságáról. Világosan beszélt arról, hogy egy új európai ö, agrárpolitikára van szükség, vállaljon kötelezettséget amellett, hogy egy olyan új agrárpolitikát ra tesz javaslatot, amely védi az éghajlatot, a biodiverzitást, és végre egy ö, új ökológiai irányt szab. És végezetül még egy dolgot hadd mondjak el, az európai külső határoknál nem elég sajnálkozni a fölött, hogy emberek fúlnak a földközi tengerbe. Készen áll-e arra, hogy egy európai tengeri mentő missziót hozzon létre, és a Frontexnek egy robusztus mandátumot adjon e célból? A beszéde jó volt, de tartalmak nem voltak elég jók. Kérem szépen, hogy tartsák be a felszólási időt. Nagyon sokan kértek felszólási lehetőséget. Honorevole Zanni, 2 minuti. Záni képviselő, két és fél perce van. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt von der Leyen miniszterasszony, az ön beszéde egy olyan beszéd volt, ami nem okozott meglepetést. Több alkalommal hallottuk már ezt a fajta beszédet itt ebben a teremben, rendkívül sok ígéretek, olyan ígéretek, amelyekről ön is tudja, hogy nem tudja betartani. Nehéz útja lesz, láttuk ezekben a napokban, láttuk itt a vita során is, egyensúlyt kell, hogy találjon két rész, két nagyon eltérő érdek között. A jobb oldal, amely olyan Európát akar, amely kontrollálja erősebben a migrációt, reális, pragmatikus megközelítést kíván a klimatémájában, támogatja a gazdaságot, a növekedést, az ipart. És ugyanakkor van egy baloldal, amelynek ideológiai megközelítése, befogadó, mentesen, és a klíma témában is sokkal többet kívánnak. Ez a mandátumának a jelentős problémája. A, el kell, hogy döntse, hogy a baloldali fenyegetésnek zsarolásnak akar-e választ adni? A szocialisták, liberálisok részéről hangzottak el ilyen szavak, és a mai beszédében is hangzottak el ilyen dolgok, vagy pedig pragmatikus megközelítést kíván követni, ami lehetővé teszi Európa számára, hogy ebből a mocsárból kilépjen, amely mocsárba ugye ez az előző megközelítés hozta egy végtelen válsághelyzet alakult ki. Ön beszélt a befogadásról, beszélt az emberi életek mentéséről a tengeren, nagyon szép szavak ezek, de nem láttam azt, hogy hangsúlyozta volna a beszédében azt, hogy hány millió Európa szenvedett és szenved ma is a hibás politikától, amit ez a fajta többség hozott. A görögországi helyzet például. Az országot tönkretették azok a politikák, szakpolitikák, amelyeket Európa írt elő. Nem tűnik úgy, mint a magának lenne szándéka, vagy lenne többsége ahhoz, hogy ezeket a radikális változásokat meg valósítsa, amelyeket az európai polgárok a május 26-ai választáson kértek tőlünk a radikalizáció, vagy eleve kizárva azt, hogy meghallgatjuk azokat, akik másképp gondolkodnak, ez nem fogja segíteni Európát a növekedésben, nem fogja segíteni önt a vezetésben, nem fogja segíteni ezt a parlamentet, parlamentet, hogy egy fontos utat írjon elő a következő öt évre. Nem hiszük azt, hogy ön képviselni tudná azt a változást, amire szükség van, és a többség fenntartása semmiképpen nem lesz egyszerű, mert így csak felhigulnak a dolgok. Még egyszer szeretném elmondani, azok a szavazatok, akik itt a parlamentnek ebben az részlében, szekciójában ülnek, ezek fontosak, ezek a szavazatok, és gyakorlatilag egy igényről volt itt szó, hiszen ez a parlament, ez a mandátum, ez a választási időszak nem fog balra eltolódni és aki ebben a frakcióban ül, ezeknek a, a képviselőknek a szavai is fontosak lesznek a következő öt évben. Cille képviselő, egy perce van. President von der Leyen in politics uh, in this house. Von der Leyen asszony a politika előtt uh, azt értjük, hogy szü- többségre van szükség, de természetesen az is fontos, hogy milyen ígéreteket tesz, és milyen messzire megy az ígéreteivel. Ön, uh, mint egy nagy étteremben, ugye a séf, sok mindenért felelőtt, és önnek kell döntenie, hogy mennyire elégedett az emberek, mi, hogy milyen összetétele lesz az ételnek, stb. És Portugáliában, ugye beszélt egy Portugál, Portugáliáról egy kis falu, hogy a többségre jussanak, de mindenkinek jobb lesz ott, de szerintem ez nem fog megtörténni. De a szubszidiaritás egyik fontos elv ma végig kalkuláltam, mi történik. Nem gondolom, hogy a transnacionális választási listák ténylegesen segítenek a polgárnak. Nem gondolom, hogy a minősített többség jó lenne mindenkinek ami, hiszen látni kell az arányosságot is, és a kisebbségi jogokat is. Elnézést kérek, csalódás ez számomra, amit öntől ma hallottam. Mr. Ferreira, one minute, please. Ferreira úr, egy perce van. Señora Presidente, Señora von der Leyen, a senhora representa o consenso que há décadas determinou. Van der Leyen asszony, ön azt a konszenzus képviseli, amely évtizedek óta meghatározta az Európai Uniót, az egyenlőtlenségek felszámítása, ugye egyenlőtlenségek alakultak ki az országok között, a túlzott deficit, ami más, tehát az egyes országok közötti egyenlőtlenséget jelentette, negatív feltételeket jelentett a dolgozók számára, egyenlőtlenség nők és férfiak között, a nagy tőke élvezte előnyök, szociális kérdések, multinacionális cégek előnyei, aztán a militarizmus, a háborús kérdések, rendben van. A haladás, a szociális tisztesség, igazság Európája, az együttműködés, a szolidaritás, a béke Európája. Ez az Európa ebből a konszenzusból nem fog megszületni. És ezért az ön választása ugyanolyan lesz, mint a korábbi választások. A másfajta Európáért harcolunk mi, és biztosítani kell, hogy ez a fejlődés megtörténjen a következő években. Mr. Sonneborn, one minute, please. Zoneborn képviselő, másfél perc. Kedves von der Leyen asszony, szeretettel üdvözlöm itt a parlamentben. Nagyon örülök, hogy mostantól kezdve nem én leszek az európai demokrácia legkomolytalanabb képviselője. Az Európai Tanács által előterjesztett csomag igencsak érdekes. Josep Borrell, aki egy főiskolai tanulóként nem teljesített jól, és különben is elfelejtett egy bizonyos bevételi forrásról beszámolni. Ő fogja az európai demokráciát képviselni a világban. Krisztin Lagárdot is bűnösnek ítélték korrupció ügyében, ő vezesse majd az Európai Központi Bankot. Charles Michel, aki egy belga, és még Belgiumban sem tudott egy működő kormányt létrehozni, ő vezesse mostantól az Európai tanácsot, és ő próbáljon meg valamiféle kompromisszumkeresést sikeresen végrehajtani a nemzeti nemzetállamok között. És ön, von der Leyen asszony, semmiféle megfelelő ismeretekkel nem rendelkezik, viszont feltűnt sokak számára, hogy nagyon szeret szerződéseket kötni tanácsadókkal, és nem sikerült megfelelően végrehajtani a német hadsereg reformját sem. Ön

Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elkövetkezendő öt, években, öt évben megfelelő vezetésre van szükség, amely másodjára el, mint a korábbiak során történt. Egy ambiciózus, progresszív és változásra hajlandó európai vezetésre van szükség. 2050-ig klímasemlegessé szeretné tenni az Európai Uniót, és kötelezettséget vállalt arra, hogy ennek megfelelő jogszabályokat terjeszt elő. De ami a 2030-as célt illeti, tartsa szem előtt, hogy ez a parlament 2030-ra 55%-kal szeretné csökkenteni a kibocsátásokat, ugyanis ez egyezik meg a hosszú távú stratégiával és a párizsi célokkal is. Beszélt arról, hogy az ETS-t ki kell terjeszteni, fontos, hogy a légi közlekedés és a tengeri közlekedés is hozzájáruljon az ETS-hez, azonban nem lehet ezt általában az egész közlekedésre kiterjeszteni, ezért világos kötelezettségvállalást kérünk öntől arra vonatkozóan, hogy a már megállapodott széndiokszid standardoktól nem lép vissza. A környezetvédelem területén sokkal többre van szükség. Fontos, hogy egy biodiverzitásra vonatkozó stratégia mellett kötelezze el magát, emellett a nem szennyező, nem toxikus környezetre vonatkozó stratégia mellett is vállalást kell tennie. Egy új iparpolitikára is szükség van, egy 4.0-ás iparstratégiára, amely az ökológiai aspektusokra is odafigyel. Hogy olyan iparpolitikára van szükség, amely figyelembe veszi, hogy a jövőbeni munkavállalók a mostani fiatalok. És egy utolsó szót szólnék a migrációról. Egy újra kezdésről beszél a migráció területén. Mint egy olyan képviselő, aki Máltáról érkezett, szeretném önt arra kérni, hogy a migrációt kezelje prioritásként, és a szolidaritás ne maradjon csak üres szó, írott malaszt, hanem igazi jogalkotási javaslatokra van szükség. Fontos, hogy a jogszabályokat végre is hajtsák, gondolok itt a Dublini ö, keretekre. Fontos, hogy nem csak, ne csak néhány tagállam vállalja felelősséget, mint ahogy az manapság történik. Igazi változásokra van szükség, hogy az európai projektet előbbre akarjuk vinni. Ezek azok a politikák, amelyekért mi SND-ként harcolni fogunk. Köszönöm. Most egy perc erejéig Vóden asszonynak adok szót. Many colleagues Köszönöm. Sok kollégához hasonlóan a Rinyai Jura frakcióban gondolkozom azon, hogy támogassam e a von der Leyen asszonyt. A rendszer bomlik, ez egyértelmű, de több millió brit választó választott meg engem. Ők hisznek az Európai Unióban, a lehető legjobbat akarják Európa számára, és azt akarják, hogy itt maradjunk ezt a lehetőséget ki kell, hogy használjuk. Nem csak döntésekre, hanem határozott fellépésre is szükség van. Von der Leyen asszony, az én szavamat nem kapja meg olcsón. Hogyha támogatni fogom önt, akkor én azt kérem, hogy ő meg támogasson minket. Meg kell reformálni ezt a rendszert. Valós lépésre van szükség a sürgős klímatémákban, nem csak szavakra meg kell reformálni a Dublini megállapodást. Van der Leyen asszony, az ár az, hogy az ön befolyását használja minden egyes asztal mellett, ahol ott ül, azért, hogy minél hosszabb legyen a me- meghosszabbítás, és a Nagy-Británia az európai család tagja maradhasson. Mr. Eichhout. Eichhout úr, egy percben kérem. Köszönöm szépen, von der Leyen asszony Köszönöm a beszédét. Összehasonlítva az elmúlt héttel ez egy nagy lépés. De tényleg fel kell tenni a kérdést, mire szavazunk és kire szavazunk. Ha ilyen sok minden változik, ha, ha ilyen sok minden dolog ködös még, miről beszélünk, mínusz 50-ről, mínusz 55-ről, tehát amikor 2020. decemberében megkezdődik a Párizsi megállapodás végrehajtása. Tehát nem világos, mit akar elérni, de nem beszél például a mezőgazdasági politikáról sem. Mit kezdünk a jelenlegi mezőgazdasági uh, politika reformjáról. Aztán a közlekedés és a jelenlegi ETS. Szükség van szindioxid ára, de hogyan számoljuk ezt el? Hogyan viszonyul ez ahhoz, ahogyan most számoljunk el? Gyakorlatilag a német autóipar érdekeiben beszél. Úgy Végül pedig a jogállamiság kérdése szépen beszélt, de egy konkrét lépés támogatja az Európai Parlamentet abban, hogy a hetedik cikk szerinti eljárást elindította Magyarországgal szemben. Tud-e erre konkrétan válaszolni? Michel Bay, one minute. Michel Bay, egy perc van. Van der Leyen asszony, öt évvel ezelőtt itt a plenáris teremben a Jean-Claude Juncker tartott hasonló beszédet, és azt mondta, most idézem, hogy az utolsó lehetőség bizottsága lesz, vagy bizottságát fogja vezetni. A, mielőtt a nemzetek, a népek nemzeti egysége lépne vissza. Ezzel kapcsolatban módszeresen lép fel a magas szintű funkciók tekintetében ön ma bemutatkozott, bizonyos politikai frakcióknak akar választani, akar megfelelni és ma délelőtt ezt megerősítette. A, támogatja a szabadkereskedelmet, amely teszi a foglalkozást és a teljes planétát. A federalizmust szolgálja például az egyhangú döntés eltörlésével, a multikulturalizmus támogatja, ez kockáztatja az országaink identitását és biztonságát. Pontosan ezek azok az okok, ami miatt a baloldalak, a liberálisak ön támogatják, és pontosan ezek miatt nem támogatjuk mi az ön jelöltségét. Lundgren, one minute. Lundgren úr, egy perc. Tak. Fru von der Köszönöm szépen. Von der Leyen asszony hisz az Európai Egyesült Államokban, ez azonban erős kontrasztban áll a tagállamok azon jogával, hogy meghozzák a saját döntéseiket. Az ön elképzelései szerint a jövőben a tagállamok elveszítenék szuverenitásuk jelentős részét. Mi azt szeretnénk, hogy a józanész érvényesüljön, és az európai tagállamok optimálisan együttműködhessenek egymással, de a polgárok nem akarnak politikai uniót, a tagállamok pedig meg akarják tartani az identitásukat, a kultúrájukat, a történelmüket. Nyilvánvalóan minden tagállam meg fogja védeni a saját érdekeit. Fontos, hogy a polgárok akaratát ér, jutassa érvényre, ahelyett a saját ambícióit valósítaná meg. A Mai beszéde bebizonyította számomra az, hogy nem alkalmas erre a feladatra, és remélem, hogy a parlament leszavazza az ön jelöltségét. Matthias asszony, egy perc. Van der Leyen, Van der Leyen asszony, egyetemű támogatást kap ön a néppárti frakció részéről. Bemutatkozott az egyes frakcióknak, vállalásokat tett. Amire az Európai Uniónak szüksége van az, hogy az az, hogy döntéseket kell hozni. Ezt kérem ön. Kohézióra van szükség az egyes országokban a túlzódeficites országok számára pedig rugalmaságra van a szükség. Vagy megmentjük a planétát, vagy pedig befektetünk a militarizációba, a német fegyverkezésbe. Melyik a kettő közül az, amit ön támogatni fog? Vagy harcolunk az offshore cégek ellen, vagy harcolunk a közszolgáltatások érdekében. Meg fogja védeni a dolgozói jogokat? vagy továbbra is tönkretesszük a munkahelyeket. Mit választ ezek között? Vagy befogadó politikát folytatunk, vagy megerősítjük a határokat. Melyik oldalra áll ön, van der Leyen asszony? öt év során határozott egyetemű döntésekre van szükségünk. Nem arra van szükség, hogy két hétig mindenféle ellentmondásos vitákat folytassunk le, mert hogyha ez tovább folyik, akkor megint csalódást fog okozni a következő mandátum is. Megint asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt jelölt asszony, mint nő és mint három gyermek anyja, örülök annak, hogy végre egy nő a jelölt az Európai Bizottság élére. Ez mindenképpen egy pozitív hír. Én remélem, hogy a változás nem csak ennyit fog jelenteni. Azok a kormányok, amelyek az ön jelöltségét támogatták, önben egy értékes jelöltet láttak, és mindenek előtt nemet akartak mondani arra az arroganciára, amit a többiek támogattak. Aki ön támogatta, hangsúlyozni kívánta azt, hogyha Európában együtt akarunk élni, akkor döntéseket is együtt kell, hogy meghozzuk. Mindannyian együtt kell, hogy meghozzuk a döntéseket. Von der Leyen asszony, a találkozónk után ön bemutatta a legfontosabb programpontjait, minimális bér, új migrációs megállapodás, ambiciózus reformok a klímatémában, és végre az Európai Parlamenti Jogalkotási Kezdeményezés támogatása. Az ötcsillagos mozgalom támogatni kívánja az ön jelöltségét. A következő öt évben napról napra minden nap bizonyítania kell, hogy megérdemelte a bizalmunkat. Mi nagyon figyelmesen fogjuk nyomon követni a munkáját, és keményen föllépünk ön ellen, hogyha nem tartja be a vállalásait. Meg fogjuk védeni az olasz és és az európai állampolgárokat, ahogy ezt mindig meg is tettük. Európa vezetéséhez nem elég németnek lenni, franciának lenni, olasznak lenni, vagy spanyolnak lenni, hanem a, mindenkinek a legjobbját kell adnia, be kell bizonyítani, hogy az Európai Unió sokkal több az egyes országok összességénél. Von der Leyen asszony, az a változás, amit az európai polgárok megérdemelnek, erre kell megfelelő választ adnia, és ne okozzon számunkra csalódást. González Pons képviselő. Mindenki tudja, hogy a parlament részéről az a jelöltségi forma nem, fog, nem volt megfelelő, ahogy ön megkapta ezt a jelöltséget. De azt is tudjuk, hogy egy intézményi válság legrosszabb időszakát éljük. A parlament választ kell, hogy adjon az Európa ellenes hangoknak. A tanács felelőtlensége az, hogy nem vállalja a saját felelősségét. A tanács rosszul lépett föl, de a parlament ezt nem engedheti meg magának. A parlament határozottan kell, hogy föllépjen. Bízzunk önben, hiszen kereskedelmi válság, általános válság keretében az Európai Uniónak előre kell lépnie. Ön bizonyította azt, hogy tiszteletben tartja az európai értékeket, az európai demokráciát szolgálja. Ön képes a párbeszédre, és az Európa alapja a párbeszéd. Az Európától távol áll a dogmatizmus a kelet és a nyugat között, az észak és a dél között ne legyen különbség, és nem akarunk senkit hátrahagyni. Ön abból a pártból érkezett, amely megnyerte a választásokat. Az ön jelöltsége megfelel az európai választók elvárásának, igényének a jogállamiság védelmét szolgálja ön, és az alkotmányi értékeket. Ezért számítunk önre abban is, hogy a spanyol jogállamiságot, a spanyol egységet is támogatni fogja. A klímaváltozásban kétségtelenül határozottan példamutatóan kell föllépni. Ma ön képviseli az Európa barátságot, és hogyha valaki ma önt nem szavazza meg, az azt jelenti, hogy nem Európa barát. Épp itt az ideje, hogy nő álljon az Európai Bizottság élén. Von der Leyen asszony, mindazok, akik eh, hiszünk a nők és férfiak közti egyenlőségben, ma, ma és ma, pontosan ma, eh, nem hagyhatjuk ki ezt a lehetőséget. Számíthat a mi szám, ö, szavazatunkra. Mr. Moraes, Moraes képviselő, kettő perc. Minister von der van der Leyen asszony. Megvan az oka annak, hogy említette egymás után a kritikus pontokat, amelyeket az én frakcióm kulcsfontosságúnak lát a Dublini folyamat újraindítása és egy általános jogállamisági mechanizmus beindítása. És ezek, ön említette még a klímaváltozás, a szociális pillér, stb., de ez a két pont olyan, amely tönkretehetni az Európai Uniót, ezt valamennyien tudjuk, azt hiszem helyesen beszélt, meg azokat a szavakat mondta, amiket hallani akartunk, de más képviselők is elmondták, Mit értenek ezek szavak alatt? A Dublini folyamat vagy a migrációs paktum kapcsán el kell, hogy mondjuk, itt minősített többségre van szükség a tanácson belül, és látjuk, hogy a mediterrán térségben az emberek megfolyadnak, a többi pedig alvajárás, tehát ez nem működik. Itt a külkapcsolatokban egyértelmű döntéshozatra van szükség. A civil szervezeteket kriminalizálják, a különböző humanitárius folyosokat aláássák. Ebben kellene lépnünk, ami pedig a jogállamiságot illeti. Itt megint csak a részleteket kell látni. Magyarország, Lengyelország, a szankciók, Erről van szó, ez a lényeg az egésznek, ha nem akarjuk tönkretenni Európát, és elnök azt hogy Egyesült Királyságbeli képviselőként szeretném elmondani, tweetelnek az emberek, azt mondják, hogy ön hosszabbítást szeretne, de ön nem ezt mondta egy levélben nekünk, ön azt mondta, hogy egy méltóság teljes utat kell találni, amennyiben szükséges az Egyesült Királyság számára, és megvannak az okai. Tehát egy megfelelő, pragmatikus megközelítésre van szükség. Ez az a fajta partnerség, amit szeretnénk. igen és itt a, sok mindent hallunk a Brexitről itt a teremben, de azt hiszem a pragmatizmus az, ami és a partnerség az, ahogyan haladnunk kell. Garikánó úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Fadelajon azt, hogy szeretnék gratulálni a kiváló beszédhez, és az elmúlt években, vagy elmúlt hetekben is ugye egyeztetett velünk is a Renew Europe frakcióval. A zöldeknek és Eckhart szeretném mondani, igen, én úgy gondolom, hogy voltak változások az elmúlt hetekben, el kell, hogy fogadjuk ezeket a változásokat, el kell, hogy ismerjük ezt. Itt Európa előtt kihívások állnak, és a kihívás onnan származik, a populista, nacionalista erők részéről, akik azt akarják, hogy elbukjon Európa, és akik frusztráltak, és ők beszélnek erről az ellenőrzésről, azt mondja, hogy visszalépünk, megosztjuk újra az országokat, és aztán visszaszerezzük az ellenőrzést, aztán minden jobb lesz. Van der Leyen asszony jól tudja, hogy ez egy rossz alternatíva. Megértette ezt a helyzetet, és az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy együtt tud velünk dolgozni azért, hogy jobb Európát építsünk, egy olyan Európát, amely választ ad a demokratizációs aggályokra, az önök klímaaggájaira, az összes frakció klímaaggájaira, témájára, a digitalizáció témájára, arra a frusztrációra, hogy az állampolgárok ért, érzékelnek. És pont ezért úgy gondolom, hogy elérkezett az idő, hogy mindannyian tegyünk egy erőfeszítést, és mondjuk azt természetesen nem minden felemek számunkra ebben a csomagban, de mégiscsak támogassuk egymást, mondjunk nemet a populizmusra, a nacionalizációra, és mondjunk igent Van der Leyen mai ígéreteire. Zsáda úr, egy perce van. Tisztelt jelölt asszony, Ön a meghallgatások során azt mondta, hogy támogatni fogja a Mercosur és az EU megállapodását. Mi az értéke a klímavállalásnak, amiről ön beszél? A megállapodásban Bolsonaro elnököt támogatja, aki úgy döntött, hogy az Amazoniát tönkreteszi az üzleti érdekek miatt. Mi az önök önvállalásának az értéke az emberi, a női jogok szempontjából, amikor Bolsonaro minden nap megszegi az e, női jogokat, a homoszexuálisok jogait, a szabadságjogokat, a kényszermunkát ír elő. Tisztelt jelölt asszony, a Mercosur megállapodás az gyakorlatilag a globalizálást szolgálja, a klíma ellen szolgál, és semmit nem mondott a gazdákról az ön felszólásában. Hogyha, vál, hogyha védeni akarja az európai építkezést, hogyha nem akarja kiárusítani a multinacionális cégeknek, a nagy üzleti vállalkozásoknak, a gépjárműiparnak az Európát, akkor lépjen föl a szél, szélső baloldal ellen Brazíliában például, és itt ebben a parlamenti teremben is. A Mercosur megállapodást vissza kell vonni, és az európai bizottság lépjen föl a közös agrárpolitikában, és így fogja szolgálni az európai értékeket. Mr. Madison, one minute. Madison képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Von der Leyen asszony. Csak egy percem van, ez csak néhány mondatra elég. Nyilvánvalóan nagyon érzelmessé, emocionálisá vált a vita, ez teljesen egyértelmű, és ezzel nincs is gond, mert ez a demokrácia része. Néhányszor találkoztam Timmermans és tudom, hogy az Európai Tanácsban egy problémás személynek minősült, és ezért volt ilyen nehéz megválasztani az Európai Bizottság következő elnök jelöltjét. Von der Leyen asszonyt hallgatva, amint az éghajlatváltozásról, a migrációról, az Európai Unió föderalizálásáról beszél, hát azt kell mondanom, nincs nagy különbség Timmermans úr és von der Leyen asszony között pragmatikus álláspontot képvisel, ezt értem, de ez tény. Már csak 10 másodpercem van, úgyhogy szeretném elmondani, hogy a Schengen zónában található összes tagállam megállapodott abban, hogy meg kell védenünk a külső határainkat. Ahogy Olaszország teszi, ahol Magyarország teszi, és véget kell vetnünk az illegális emberkereskedelemnek, mert sokan itt gyakorlatilag azt akarják, hogy több millió eurót adjunk a migrációs politika révén az emberkereskedőknek. Egyesek azt mondják, hogy ez így van, rendjén meg kell nyitni a határokat, szerintem ez nem lenne nagyon okos. Minden esetre sok sikert kívánok, és hát remélem, hogy lesz azért még egy másik jelölt. Köszönöm. Mr. Epping, one minute. Epping úr, egy percben. Köszönöm szépen elnök asszony. Az első következtetés, amit levonok, az az, hogy a csúcs